It certainly is if you're expecting me to say something. Okay, good morning, dear colleagues. Kedves kollégák, azt gondolom, hogy elkezdhetjük a mai ülésünket. Az első téma a több éves pénzügyi keret, illetve a hírközölházlatok költségeinek csökkentése. Herzog Edith a jelentéstevő. Örülök, hogy itt van Csicseszter úr és Sökmárk úr, a két árnyék jelentéstevő. Hát a parlament és a tanács szabályozásáról beszélünk, a nagysebességű elektronikus hálózatok képítési költségeinek csökkentése. Én a nagy minőségű digitális infrastruktúrával kezdeném. Az innovatív gazdaságnak eh, egyik eh, alapköve. És már most is a belső piacnak eh, meghatározó gerince, Éppen ezért a növekedés, munkahely teremtés egyik előfeltétele, versenyképesség megteremtésének is előfeltétele a KKV-k számára, és mielőtt kitérek a részletekre, el kell mondani, hogy a stratégiáknál, ahol a felülről lefelé és alulról felfelé történő építkezésnél a globális kihívást kell először látnunk, és a globális kihívásoknál meg kell említeni, hogy Afrikának már van egy 4G hálózata, tehát válaszom erre az egységes belső piac, a jogalkotási formát, amit ehhez választottunk, egy megoldást kell, hogy jelentsen. Azt gondolom, hogy az EU 2020-as stratégiája hangsúlyozta a nagy sebességű hálózatok jelentőségét 2020-ig sokkal magasabb, nagyobb sebességű hálózatokhoz kell, hogy hozzáférjenek az európaiak, és 50%-a több európai háztartásnak lesz előfizetése 100 megabájt per másodperces sebességű hálózatokhoz. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió teljes területén mindez megvalósuljon, hiszen hogyha azt vizsgáljuk, hogy eh, például a vidéki térségeken jellemző az elvándorlás, és itt meg szeretnénk tartani az embereket, akkor fontos a hozzáférés mindenütt, de ha az emberek nem tudnak internetes hozzáféréshez jutni, akkor ez egy probléma. Úgy érzem, hogy regionális szempontból is fontos kihangsúlyozni azt, hogy nagyon fontos az unió egész területén a nagysebességű hálózatokhoz való hozzáférést biztosítani, tehát meg kell találni az egyensúlyt, a sűrűnakott területek illetve a ritkán lakott területek között. A bizottsági javaslat a civil engineeringre összpontosít, ez 80%-át teheti ki a költségeknek, nagyon fontos a szinergia hatásokat kihasználni a telekommunikációs hálózatok között, illetve koordinált módon kell a passzív infrastruktúrát is használni. A jelenleg meglévő fizikai infrastruktúrákhoz való hozzáférés jobb kihasználása az egyik feladat, illetve az épületeken belüli felszereltségekhez hozzáférés biztosítása. A SZEF keretein belül is vizsgálnunk kell ezt, illetve le kell vonnunk a következtetéseket a felrendítési tervből, amikor 2008-ban a felelítési terv keretében nagyon sok pénzt fordítottunk erre a területre. Nagyon lassú volt azonban az engedélyezési eljárás, hiányos volt a koordináció, éppen ezért nem volt olyan könnyű a pénzek felhasználása, mint ahogy ezt 2008-ban gondoltuk. Éppen ezért feltétlenül szükség van erre a jogalkotásra. Melyek azok a problémák, amiket meg kell oldani. A különböző hatékonytalanságok a meglévő passzív infrastruktúráknál, a hatékonytalanság, az administratív engedélyezési eljárás, a gyors eljárás elindítása, az ügyfelek összekapcsolása nemzeti és regionális szinteken, a szubszidiaritás elve szintén felmerül, és az egyik kihívás, amelyet már korábban is említettem, úgy tűnik, hogy az ipar szereplői a szinergia hatások keresésében nem megfelelő, nagyon kevés energia cég illetve vállalat, energiaügyi vállalat és más hálózatok is tisztában vannak a problémával, de még nem mindenki érzékel ezt megfelelően. Éppen ezért azt gondolom, hogy gyors munkát kell végeznünk a parlament és a bizottság részéről is, azért, hogy a potenciális partnerek figyelmét jobban felhívjuk ezekre a kérdésekre. Azt gondolom, hogy itt a parlamentben is fel kell, hogy gyorsítsuk uh, a folyamatokat. Ez a parlament több ízben hangsúlyozta az egységes belső piac szükségességét ebben az ágazatban. És szeretnénk azt, hogyha az összes európai használhatná az internetet, ez pedig egy versenykérdés is. Van egy további ok is azonban, ez egy intézményi kérdés. Nagyon rövid az idő a választásokig, tehát ha ott sikeresen akarunk teljesíteni, akkor még a választások előtt kell elfogadnunk a jelentésünket, illetve a januári-februári plenáris kell megcéloznunk, egységesen kell fellépnünk, gyorsan kell cselekednünk, konstruktív módon, kell együtt dolgoznunk. Hangsúlyozni szeretném, hogy tegnap fejeződtek be a több éves pénzügykeretről szóló tárgyalások, és nagyon sok biztos jogalkotási javaslattal áll elő, tehát hamarosan elérkezünk oda, ahol mindenki megpróbálja lezárni az első olvasatban a megállapodás február-március táján, Éppen ezért eh, előnyeinket ki kell használnunk, ez a jogalkotás már itt van a parlamentben, tehát elkezdhetjük a munkát, és kollégáktól a következőt kérem, kezdjük el mi hamarabb a munkát. Egy további kérdés, hogy a tanácsot hogyan tudjuk mobilizálni, hiszen ők is nagy nyomás alatt lesznek majd a különböző biztosok részéről, különböző anyagokban, amelyek már elindultak. A litván soros elnökség ezt a jogalkotási pontot nem tűzte napirendre, illetve nem tette prioritásai közé. Én a szocialista bűróban megpróbálom elérni azt, hogy a litván elnökséggel erről egy- egyeztessünk hogyan eh, szeretnék dolgozni. Szeptember 3-ig szeretném a jelentés tervezetet benyújtani. Nem sok időnk van itt már a nyári szünet előtt, de én és kollégáim itt fogunk dolgozni nyáron, július végén pedig eh, az irodáinkban leszünk. Angolul fogjuk az anyagot kiadni, és így könnyebb lesz ez a kollégák számára is. És a különböző az eredményeit megosztom majd a kollégákkal, tehát mindenki megjegyzéseket tehet, bekapcsolódhat a vitába szeptember 3-án, fordításra adom ki az anyagot, és szeptember végén az ittre egy második vitát folytathat majd a témáról. Október 3-a eh, lehet a határideje a módosítóknak. Október 2-án lesz egy szocialista meghallgatás, hiszen a jelenlegi szakbizottsági mandátum alatt valószínűleg már nem lesz lehetőség a meghallgatás megszervezésére. Tehát a módosítók benyújtásának határideje október 3-a, november 28-a, vagy mégis október? A titkárság majd mindjárt segít, tehát addig a kompromisszumos módosítókat ki fogjuk tudni dolgozni az árnyék jelentéstevőkkel. És így lesz esélyünk arra, hogy január-februárban plenárisra vihetjük a témát. A nemzeti parlamentek nézeteit megvizsgáltam, a svéd, angol, szlovén és holland parlament véleményét láttam a szubszidiaritásról. Szeretnék nyitott lenni, Nem gondolom, hogy itt egy nagy szakadékról volna szó, hanem kis szünetet akarunk tartani ebben a hegymászásban, akkor ezt középen kell megtennünk. Nem tudunk mindent elérni, ami az irányelven szerepel, akkor jobb, hogyha megállunk egy pillanat, pillanatra. Várom a kollégák véleményét. És én együtt szeretnék működni, és nem veszekedni. Biztos vagyok benne, hogy Hökmark és Chichester kollégák segítik majd ezt a munkát szakértelmükkel. És remélem, hogy ezt a munkát sikerül az ipar, illetve a hálózat többi szereplőit is rávenni arra, hogy európai hozzáadott értékként kezeljék ezt az anyagot. Köszönöm. Thank you very much, Ms. Herzog, and I can Köszönjük szépen, Hercogasszony. Meg tudom erősíteni azt, amit Hercogasszony mondott. A tervezetet szeptember 18-án fogjuk megvitatni, és a módosítók benyújtásának határideje október 3-a, az ITRE-ben pedig november 4-én, 5-én szavazunk. Hökmárk úr, szeretne ön is a nyár folyamán foglalkozni a dossziéval? Köszönöm szépen, nagyon várom a jelentéstevővel végzett munkát a nyár folyamán. És üdvözlöm azt, amit mondott, és majd szeptemberben, amikor itt újra találkozunk, meglátjuk, hogy mit tudunk tenni ezen a téren. Minden, amit elmondott, nagyon pragmatikus, gyakorlatias, bölcs és észszerű. Néhány szót mondanék a dosszié természetéről, jellegéről, hiszen azt mondhatnánk, jobbára technikai jellegű kérdésről van szó. A részletekről kell beszélnünk, arról van szó, hogy hogyan tegyük lehetővé a hálózatok képítését konkrétan a háztartásokban. És persze fontos, hogy eldöntsük előjáróban, hogy mit szeretnénk a folyamat végén eredményképpen látni. És nagyon fontos az is, hogy a költségek mindenképpen csökkenjenek, a széles sávú hálózatok képítésével kapcsolatosan. Tudjuk, hogy ez némileg párhuzamban áll egy másik jelentéssel, amely az európai hálózat összekapcsolódási eszközzel kap, foglalkozik. És forrásokat allokál azokra a területekre, ahol erre szükség van. Ahogy a jelentéstevő is elmondta, a többéves pénzügyi keret jelentősen változik ezen a téren. Nekünk most meg kell próbálni bizonyos értelemben a forrásokat visszanyerni, azáltal, hogy gyakorlatilag költséget csökkentünk. De fontos szem előtt tartanunk azt is, hogy amikor ilyen részletességgel foglalkozunk egy témával, Európa hirtelen egészen más képet fest, a vidéki területek, a városi területek úgy szintén. Sok olyan országunk van, ahol a népsűrűség sokkal kisebb, nagyok a távolságok, és éppen ezért fontos, hogy semlegesek legyünk a különböző technológiák kiválasztásakor. Fontosnak tartom azonban azt is, hogy szem előtt tartsuk, hogy a jövőben mit szeretnénk elérni. Mi a cél, miután eredményesen lefektettük ezeket a szélessávú hálózati infrastruktúrákat, kábeleket? Más összefüggésben is elmondtam már, nagyon fontosnak tartom, hogy megteremtsük Európa számára a lehetőséget, hogy vezető szerepet játszon mind a kapacitás, mind a sebesség területén. Tudom, hogy a bizottsági szövegben még mindig a 30 megabyte és a 100 megabyte szerepel a jövőbeni célkitűzésként, Szeretném elmondani, ezek a célkitűzések idejét múltak, nem korszerűek, és nekünk a saját célkitűzéseinkhez kellene ragaszkodnunk, például a Connecting Europe Facility kapcsán, ahol az 1 gigabyte a cél a lakosság fele számára, és az egész lakosság számára pedig szintén egy igen magas célkitűzést határoztunk meg 2020-ig. Amikor a 4G-ről beszélünk például ma, a wifi-ről, a mobiladatforgalomról. Ez ma csak 100 megabájt körülbelül, tehát a 100 megabájt az már ma a valóság részét képezi. Tehát fontos, hogy itt előbbre jussunk. És a 30 megabájt, nos, ha most egy hosszú távú tervezésen dolgozunk, egy, egy szabályozáson, amely a vidéki területeken a 30 megabájtot határozza meg célként, akkor egy dologban egészen biztosak lehetünk, mégpedig abban, hogy a vidéki területek 2020-ban biztosan hátrányba kerülnek. Biztosítanunk kell, hogy magasabb legyen a sebesség és a kapacitás is. Azt hiszem, ezekkel a célokkal nagyon sokat, nagy mértékben hozzájárulhatunk a célokhoz. Bizonyos esetekben ez azt technológiára is kihatással lesz. Néha oda kell figyelnünk, hogy hogyan tekintünk-e beruházásokra technológiai szemszögből, de hogyha nem megfelelő célokat határozunk meg, akkor nem lesznek megfelelőek a beruházások sem. Ez egy kézenfekvő kockázat. A bizottsági javaslat 30 megabájtról beszél, még egyszer elmondom, ez már túlhaladott. Japánban már 14 billió byte per szekundumra vonatkozó kísérletek is léteznek. Ez jól példázza, hogy milyen nagyságrendekről van szó. Ami igazán érdekes, az az, hogy a következő években felbukkanó új szolgáltatások mind-mind nagyobb kapacitásra és nagyobb sebességre épülnek, és ha nem tudjuk ezt biztosítani, akkor nem tudjuk biztosítani azt, hogy ezek a szolgálatok itt Európában el, szolgáltatások itt Európában elterjedjenek. Ez a realitás. Ez a valóság. Ezért szeretném a jelentéstevőt kérni, hogy a munkája során, a nyáron először is azt tisztázza, hogy melyek legyenek a célok, hiszen ez talán az egyik legfontosabb dolog másodszorban. El kell döntenünk, hogy mit kell európai szinten szabályoznunk, és mit kellene nemzeti vagy önkormányzati szinten szabályozni. Nem gondolom, hogy nekünk európai szinten kellene meghatározni, hogy hogyan kell házakat megépíteni, épületeket felhúzni, de úgy gondolom, bölcs döntés lenne biztosítani azt, hogy a különböző beruházások kapcsán az infrastruktúrákba lehetőséget teremtsünk a többi szereplő számára is, és a szolgáltatók számára is. A fé- az én fő üzenetem tehát ez volna. El kellene dönteni, meg kellene határozni, hogy a különböző fájlokat és különböző dossziékat is figyelembe véve mi milyen eredményre akarunk jutni, és mi a leggyakorlatilasabb módja annak, hogy elérjük céljainkat a szubszidiaritás elvének megsértése nélkül. De amikor a szubszidiaritásról beszélek, számomra ez nem csak formalitás. Egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos dolgokat nemzeti vagy helyi szinten jobban meg lehet oldani, mint európai szinten. Nem gondolom, hogy az európai szint a legmegfelelőbb arra, hogy szabályozzuk, hogy például Észak-Svédországban vagy vagy a Finn szigeteken, vagy Görögországban hogyan kellene kiépíteni a szélesávú hálózatokat, a nagysebességű hálózatokat. Tehát a szubszidiaritás segít, kell, hogy segítsen bennünket abban, hogy hogyan tudunk a legmegfelelőbb döntésekre jutni. Köszönöm. Hökmark. Köszönöm, Hökmark úr. Csicseszter úr. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni Herceg Edith Herzog Edith munkáját, és azt, hogy bevezette ezt a témát. És a kérdés eljárás jogi oldalát ismertette. Egy kicsit a modern technológiával mindig ellenérzéseim vannak. Elképzelhető, hogy a gyermekeimnek más a hozzáállása, vagy hogy ők jobban értik ezt a területet. Most, de ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy ezért hosszú utat tettünk meg, ahhoz képest, amikor úgy gondoltuk, hogy az infrastruktúra az a vonal, vasútból és a közútból áll. Hát ugye most már itt, már itt van a szélessávú internetezés, vagy az elektronikus média, és így tovább. Ez része az életünknek, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy visszavegyük Európa vezető szerepét ezen a területen. úgyhogy kicsit óvatos vagyok azzal kapcsolatban, hogy egy egységes megoldást erőltessünk rá mindenre. Ugyanis egészen más a helyzet a különböző régiókban, a PPP konstrukciók, például az én régiómban nagyon jól működnek, és bizony a tettek sokkal többet mondanak, mint a szavak, úgyhogy a szubszidiaritás a tagállamok munkája fontos terület. Látnunk kell azt is, hogy vannak olyan területek, amik, amelyek sokat tesznek e- ebben a kérdésben, és más területek pedig nem annyira. Úgyhogy az ösztönzéseket támogatom, a kötelező célokkal kapcsolatban nem annyira vagyok boldog, de önmagában a célok terül tetszenek nekem, csak szerintem a kötelező jellegű célok azok túl drágák, és tetszik az is, hogy a hálózatokat tegyük olcsóbbá, és Gunnar Höckmark Connecting Europe-ra vonatkozó megjegyzései szintén fontos kérdések ugye a 2% a büdzséhez képest, ami eredetileg a tervben volt, szerint nem jó gondolat. Az egész nyári szünet alatt remélem, hogy nem kell majd ezzel a szöveggel foglalkozni, rabszolga munkát végezni, hanem hamar le lehet zárni ezt a kérdést, és szeptemberben visszatérünk majd rá, és akkor talán egy kicsit mélyebben a technikai kérdésekbe is belemehetünk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Csicsiszter úr. Kelly úr. Köszönöm szépen. Először is azt hiszem, hogy nagyon szerencsések vagyunk, amiért három ennyire elkötelezett kolléga foglalkozik ezzel a témával, Edith, Gunnar és Chichester úr személyében, hiszen ők nagyon gyakorlati tapasztalatra tettek szert ezen a területen. Néha az ideák, az ideálok, a túl magas célok eltérítenek bennünket a valóságtól, és a valóságtól távol eső ideálokhoz próbálunk közelíteni, ami aztán persze frusztrációhoz vezet. valóban a kötelező érvényű célok túl drágák lesznek, ennek nincsen értelme. A régióknak lehetőséget kell biztosítani abban, hogy eldöntsék, hogy mit is tudnak maguk megvalósítani, és így fog fejlődni Európa infrastruktúrája. Természetesen abban senki is, abban mindenki egyetért, hogy Európának vissza kell nyerni a vezető szerepét ezen a területen. Azt hiszem, hogy túl sokat próbáltunk központi szinten ellenőrizni innen Brüsszelből a múltban, és ezt lehet, hogy egy kicsit rosszul tettük. Most lehetőségünk nyílik arra, hogy olyan irányba fejlesztjük a dolgokat, hogy felzárkózzunk, megvan a szaktudásunk hozzá, és megvan a kritikus tömeg is, amely szükséges ehhez. Most arra van szükség, hogy a befektetőket is az ügy mögé állítsuk, tehát próbáljuk meg ösztönözni a privát befektetőket is, hogy ezen a területen működjenek. Hiszen a jövő üzleti modellje nagyon, nagyon is függ az összeköttetésektől, tehát segítenünk kell az összeköttetések létrejövetelét, és amennyiben ezt meg tudjuk tenni, akkor a 2020-as célokat is el fogjuk érni. Edit, tehát folytasd a jó munkát, de ugyanakkor élvezd a nyarat is, ilyen értelmes és gyakorlati módon, ahogyan eddig tetted. Köszönöm. Herzog. Herzog képviselő. Yes. Bizottság előtte még. Köszönöm szépen. Szeretném mindenkinek megköszönni, hogy a bizottság lehetőséget kapott arra, hogy elmondja véleményét. Nos, hát először is nagyon örülök annak, hogy a szakbizottság, illetve a jelentéstevő foglalkozik ezzel a témával méghozzá ilyen gyorsutas módon próbálja megvalósítani ezt, hiszen tudjuk, hogy szükséges az, hogy visszanyerjük versenyképességünket ezen a területen, ahogyan arra utaltak több, többen is itt a parlamenti képviselők között, meg is tesznek mindent annak érdekében, hogy ezeket az ambiciózus célokat 2020-ra meg is valósítsuk. Amennyiben most nem teszünk meg mindent, akkor valószínűleg 2020-ra nem lesznek meg azok az eredmények, amelyeket kitűztünk magunk elő, elé. Lehet, hogy egyesek úgy gondolják, hogy ezek a célok szerények, de azért próbáljuk meg legalább ezeket elérni. Itt két dolgot említenék. Az egyik a technológiára vonatkozik, A keretben megfog, megfogalmazottaknak kell megfelelnünk, tehát próbáljuk meg minél semlegesebben megközelíteni a szélessávú internetezés kérdését a különböző intézkedéseken keresztül, de semmiképpen sem szeretnénk arra például utalni, hogy milyen fajta technológián keresztül kívánjuk ezt megvalósítani. Tehát itt a semlegesség nagyon fontos. Az intézkedések a mobil hálózatokra, az IT más területeire épp úgy vonatkozhatnak, és szükség van arra is, hogy a hálózathoz való hozzáféréseket biztosítsuk. A mobil hálózatok területén ez rendkívül fontos. A második gondolatom pedig a következő. milyen eszközt is választunk. Illetve a szubszidaritás elvének kérdése is ide tartozik, hiszen ezeket világossá kell tenni, és a saját álláspontunkról csak annyit tudok elmondani, hogy a bizottság mind a két kérdésre odafigyelt, érzékenyen, és a preambulum bekezdésekben, illetve a magyarázatokban is szerepel ez. A szubszidiaritás elvével kapcsolatban csak annyit szerettem volna hangsúlyozni, hogy itt és most nem egy mindenre ráhúzható megoldást kívánunk erőltetni, nem, itt egyfajta tárházát szeretnénk létrehozni a lehetőségeknek, és a bizottságnak, illetve ennek a joganyagnak segítenie kell azokat a kereskedelmi megoldásokat, amelyeket nem csak a telekommunikációs piacon, hanem más hálózatok működtetői körében is meg lehet valósítani. Tehát a bizottság egyfajta facilitátor szerepet kíván betölteni annak érdekében, hogy a kötelezettségeknek meg tudjanak felelni az érintett felek. Tehát ez a rendelet, ez egy ö, ilyen irányt kíván megszabni, nem irányelvet kívántunk, azért is, mert nem akarjuk teljes mértékben harmonizálni egy olyan területet, amely természeténél fogva nagyon, különbö- nagyon nagy különbözőségeket mutathat, de ettől függetlenül azért úgy gondoljuk, hogy a lehető leginkább közelíteni kell a rendszereket egymáshoz, és egész egyszerűen nem látjuk, hogy amennyiben egy irányelvet alkottunk volna, akkor nagyon sok időre lett volna szükség annak érdekében, hogy a nemzeti jogba átültessék a tagállamok ezt a jogszabályt. Tehát ezért a hatékonyság szempontjából meggondoltuk azt, hogy milyen eszköz, milyen jogi eszközhöz nyúlunk, ezért gondoltunk a rendelet formájára, és ez teljes mértékben az Európai Parlament egyik állásfoglalásával is összhangban áll, amelyet egyébként kevesebb, mint egy évvel ezelőtt fogadtak el a egységes piaci piacról, ahol azt is kimondtuk, hogy a rendelet megfelelőbb jogi forma ahhoz, hogy egyenlő feltételeket teremtsünk. Tehát ezzel teljes mértékben egyetértek, és ugyanakkor azt is fontos látni, hogy itt egy kulcsfontosságú kérdésről van szó, egy kulcsfontosságú rendeletről van szó. A szubszidiaritással kapcsolatban, illetve a megfelelő egyensúly kialakításával kapcsolatban, tehát mi az, aminek európai szinten kell lennie, mi az, aminek nemzeti vagy akár az alatti, tehát helyi szinten kell eldőlnie. Nos, hát itt azt szeretném elmondani, hogy már a javaslatban is szerepel ez a törekvés, megpróbáljuk a kötelezettségeket harmonizálni, egy 60 milliárdos összegről beszélünk, tehát itt nem kis pénzekről van szó, de ugyanakkor nagyon sok intézkedésre van szükség annak érdekében, hogy segítsük ezt a folyamatot, és sok területet, tehát sok döntéshozatali jogkört hagytunk más szinteken, tagállami vagy helyi szinten. Tehát megpróbáltuk a tagállamoknak is meghagyni ezt a lehetőséget, hogy különböző partnerségi konstrukciókat hozzanak létre, és nyílt modelleket is alkalmazhassanak. Ez a rendelet tehát ezeket a konstrukciókat segíti, nem akarja leállítani, sőt, pont ezért, mert ezt meg is fogalmaztuk konkrétan a javaslatban, és mindez azt is mutatja, hogy részünkről teljes mértékben tudatában vagyunk annak, hogy itt a legfontosabb a megfelelő egyensúly kialakítása, és ezt csak az Európai Parlamentnek, illetve a tanácsnak a bevonásával tudjuk megalkotni. Köszönöm szépen, és most Herzog Editi a szó. Köszönöm szépen. First and most uh, to my, uh, to my MEP. Köszönöm szépen a kollégáknak, az árnyékjelentés tevőnek a véleményét, a konstruktív hozzáállást, nyitottságokat. Két dolgot szeretnék hangsúlyozni. az energiapiac, illetve a telekommunikációs piac konvergenciájával pozitívumot hozhatunk létre, illetve ezzel minden háztartásra nézve előnyöket teremthetünk. Azt gondolom, hogy az energiahálózatok, illetve a smart gridek szintén szinergia hatást idézhetnek elő a telekommunikációs hálózatokkal, tehát a konvergencia az egyik legfontosabb téma, amelyel foglalkozni szeretnék. Nem csak a telekommunikációs cégekről beszélünk, hanem a beszállító cégekről is. Végezetül pedig el szeretném mondani ezt, hogy nem szeretnék olyan lenni, mint Lenin, aki két lépés lépett előre, majd egyet hátra, Mert hát, ha a bizottság két lépéssel lép előre, akkor a parlamentnek is legalább másfél lépést kell tennie, tehát egy lépés előre, egy lépés hátra ez nem mehet. Hökmárk úr is erre hívta fel a figyelmet. Tehát célunk, hogy mindenütt biztosítsuk az internetes hálózatokhoz való hozzáférés beleértve a vidéki térségeket is. Köszönöm. Thank you, Ms. Herzog. Uh, let me just... Köszönöm, Herzog asszony. Felhívom a figyelmet a menetrendre. Szeptember 18-a a jelentés tervezett, október 3-a a módosítók benyújtásának uh, határidejére, november 4-én, 5-én szavazunk az ITRE-ben, és a januári, februári plenárison pedig folytatjuk a szavazást tíz óráig felfüggesztem az ülést, és utána folytatjuk a szavazással.

morning, ladies and gentlemen. We will start the vote. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Egy percen belül elkezdjük a szavazást. Úgyhogy kérem, mindenki foglaljon helyet. De Herr Reul möchte, dass wir pünktlich sein, sind. Reul úr azt szeretné, hogy pontosan kezdjünk, úgyhogy kezdjük is. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Sok-sok szavazni valónk van ma délelőtt, úgyhogy kérem foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük a szavazást. Néhány nagyon összetett kérdésben is szavaznunk kell, többször ellenőriznünk kell, majd az eredményt valószínűleg biztosan eltart majd egy ideig, tehát lássunk neki. Szokásunkhoz híven először is ellenőrizzük, a szavazókártyák működnek-e, megnyitom a teszt szavazást. The vote is closed. Lezárom. Működik a rendszer, úgyhogy lássunk neki. Pilárasszony. asszony. Castillo asszony, minden rendben? Jó. Akkor kezdjük az első szavazásunkkal. Az üzemanyag minőségéről szóló irányelvről van szó. Alejo Vidal Quadrász úr jelentése. Szót kér? Megvan a saját szavazókártyája, nagyszerű. Főként, ha már az önjelentéséről van szó. 145-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 148-as módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 155-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 156-os módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 146 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 146-ost? Rendben, ellenőrizzük hát. Lezárom a szavazást. 18-an mellette, 37-en ellene, tehát elutasítottuk. 147-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 17-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 158 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 164 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Két azonos módosítunk van, 166 és 167-es, mellettük ki van, ellene, tartózkodók elutasítva. 168 és 268 blokkban szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 170-es és 269-es szintén blokkban, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Még egyszer blokkban szavazunk, 169-es és a 271-es módosítókról van szó, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 171 és 270-es blokkban mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 172 és 272 blokkban szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 173 mellette, ellene, tartózkodók, azt hiszem ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom. Rendben, nem láttam a kezüket. 49-en mellette, tehát elfogadtuk. 13-as kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük? Rendben van, akkor ellenőrizzük. 13-as kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 47-en mellette, tehát elfogadtuk. 186-os mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 191-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 14-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 192-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum. Ellenőrizzük a 192-est, rendben, megnyitom a szavazást. Lezárom. 40-en mellette szavaztak, tehát elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 210-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. ...195-től 197-esig terjedő kompromisszum következik, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 198-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 199 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 201 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk. Thomson asszony ellenőrzést kér? Rendben, akkor ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 202. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 229 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 231 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 230 és 251, együtt szavazunk róluk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 232 mellette, ellene. Nem látom a kezüket. Ki van, melle, ki van ellene? És ki tartózkodik? Elutasítva. 253 mellette, ellene. Ki van mellette? Ellene ki van? Jó rendben elfogadva. Köszönöm. 254 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettő tizenhárom mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 250 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 214 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 255 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 266 és 267 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 273. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 274. Mellette, ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük, nem volt világos. 274-es módosítóról van szó. Egyel több néppárti szavazatot számoltunk. Most rendben van. 22-en mellette, 32-en ellene. Tehát elutasítva. 275 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 276 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29 és 286-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum a 34-es, 298-as és 299-es módosítókkal mellettük ki van ellenük, ki tartózkodik elfogadva. 20-as kompromisszum. A 315-ösig mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszum. A 36-ostól a 326-os módosítóig terjed mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A preambulum bekezdése következnek egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 43-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 60-as módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 71. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 76. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 74. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 78 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 77 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 75. A 77-est elfogadtuk? Igen, a 77-est elfogadtuk. Ellenőrizzük? Nem kell, jó. 75-ös. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 79 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 81-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 80-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 82 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 93-as szóbeli módosítással együtt, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 104-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 2-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 113-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 122-es módosító mellette. Ellene. Nem látom a kezüket, nem világos az eredmény. Ha nem emelik fel a kezüket, akkor nem láthatom. Tehát ellenőrizzük a 122-est, megnyitom a szavazást. Kettővel több néppárti szavazat van a kelleténél. Sőt, hárommal több. Most rendben van. Jó, akkor lezárom a szavazást világos volt az eredmény, elfogadtuk. 123-as. Mellette, ellene, tartózkodás. A 123-asról van szó. Világosan elutasítva. Akkor most blokkban szavazunk a 8-astól a 126-osig, mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 129-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 142 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 143 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 144 mellette ellene tartózkodás elfogadva. És most akkor a zárószavazás következik. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Egyel több néppárti szavazatot számoltunk, mint kellene. Most rendben van, lezárom a szavazást. 47, 47 igen, 8 nem, szavazás, szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadtuk. Gratulálunk Vidál Quadras úrnak. The next report is... Következő jelentés. A Berlinguer jelentés 59-es és 2-es együtt. Mellette ellene tartózkodók, elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Négyes módosítás mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 61 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Né- ötös módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Hatos, mellette, ellene, tartózkodók, het, elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 66-os módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 67-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 69 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 8-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 70-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 72 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 73 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 74 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 77 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 76 mellette ellene tartózkodók elutasítva 80, me 80 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 79-78-as együtt mellette, ellene ez nem világos tartózkodók, azt hiszem ezt le kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30-25 ellenében egy mellette ellene tartózkodók elutasítva. 82 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 86 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 88 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 89 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Lellenőrizzük? Jó rendben. elfogadva. 91 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 92 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 93-as. D. Mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 94 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 95 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Mellett, 96 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 97 nem. Elfogadva az előző, bocsánat, javítja az elnök magát. 97 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 98 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 9D mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 99 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Százas mellette, ellene. Tartózkodók elutasítva. 101 mellette, ellene, mellette, elfogadva. 102 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 103 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 104D mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 105D mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 14-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 120-as mellette ellene tartózkodók. Ezt leellenőrizzük, tehát a 120-asról megnyitom a szavazást. 27-24 elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 15-ös módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva. 123 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 16-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 126 mellette, ellene, elfogadva. 124 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 127 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 128 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 129 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 131 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 132 mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 17-es és 133-as együtt, mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 137 mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 136 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 142-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 143 mellette ellene tartózkodók elfogadva. ellenőrizzük le a 143-ast. Elutasítva. Elnézést. 144-es. Mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 145 mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 20-as D mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. 146-os mellette, illetve egy blokkot lehetne képezni a 146-tól a 150-esig. Az rendben van? Jó, akkor ezt így fogjuk megszavazni, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Most megint a 151-től a 154-ig megint blokkolunk, nem? Nincs rendben. Jó, akkor külön-külön. 151-jel kezdjük, mellette, ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Illetve ellenőrizzük le. 152 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 153 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 154 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Igen, ismét egy blokk következik, 21, 22, 155 és 23-as. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. 21-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 157-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 158D, mellette, ellene, tartózkodók, azt hiszem ezt le kéne ellenőriznünk. 158D. Elutasítva. 159 mellett ellene tartózkodók elfogadva, 160 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 162, 162 mellette ellene tartózkodók elfogadva 164 mellette ellene tartózkodók, elfogadva 165 mellette ellene tartózkodók, elfogadva 166 mellette ellene tartózkodók, elutasítva 23-as kompromisszum, mellette ellene tartózkodók, elfogadva. Kettes kompromisszum, mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodók, elutasítva 32 mellette ellene tartózkodók, elutasítva 34 mellette ellene tartózkodók, elfogadva egyes kompromisszum, mellette ellene tartózkodók, elfogadva 32, 35D mellette ellene tartózkodók, elfogadva 37 mellette ellene tartózkodók, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodók, Nem látom pontosan, ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. Elég világosan elfogadtuk. 48 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum. Leellenőrizzük a 48-ast? Jó, akkor 48-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 27, 24 ellenében. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 56. Ne haraguljanak, nem látom, segítsenek. 55-ös tehát. Leellenőrizzük. Lezárom. Igen, világos, elfogadtuk. 56-os, mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadva. 57-es, mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadva. 58, mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadva és most következik az elektronikus utolsó szavazás, vagy végszavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyhangúan megszavaztuk, gratulálunk! And now we move on to the music report on Áttérünk a következő jelentésre. A 41-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 43 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 44 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elfogadva javítja magát az elnök. 48 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49 A 48 est ellenőrizzük elektronikusan. Negyvennyolcast ellenőrizzük. Elutasítva. 49-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 67-es a következő mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 67-eset, megnyitom a szavazást. <laughs> The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 71-es mellette ellene elnézést javítja magát az elnök első rész 71-es első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. It's not voted, so we move on to 72. A második részről nem szavazunk. A 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 74-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Imkó 2-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, Ellenőrizzük a 75-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 78-as első rész. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 85-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 86-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 137-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 114-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 120-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 142-es első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es mellette ellene elutasítva. 121-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 139 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 140-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 154-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 158-as csak a második részről szavazunk, 158-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 163 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 178-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2.17 első rész, mellette, ellene, nem világos, ki van mellette még egyszer, ellene, tartózkodás elfogadva. 181-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 184 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 186 első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, e, ellene tartózkodás elutasítva. 185-ös első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 197-es második részt. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, harmadik rész ellenőrizni akarják a második részt? Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 13-as kompromisszum mellette a harmadik részt ellenőrizni akarják, akkor ellenőrizzük a harmadik részt, megnyitom a szavazást, már korábban is elektronikusan ellenőriztük, a második részt, most pedig a harmadik részt ellenőrizzük, a harmadik részt. Lezárom a szavazást elfogadva. 13-as kompromisszum, mellette ellenet tartózkodás elfogadva. 201-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 207-es első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás azt gondolom elfogadva, de inkább ellenőrizzük. Harmadik rész. Lezárom a szavazást elutasítva. 208-as mellettem ellene, tartózkodás elfogadva, 14-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadva. 153 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 233-as első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 231-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 232 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16 os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 250 mellette ellene tartózkodás nem látom a feltett karokat, azt gondolom elfogadva. 253 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 253-ast. The vote is closed. Adopted. Lezárom a szavazást elfogadva. 254 mellett <coughs> ellene tartózkodás Ellenőrizzük a 254-eset, megnyitom a szavazást. Closed. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 255-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 257-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 258-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 259 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 261 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 367 mellette ellenet tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum mellette ellenet tartózkodás elfogadva. 278 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 279 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 280 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadva, 287 mellette ellen tartózkodás elfogadva, 288 első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 290-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 300-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 301-es mellette ellene tartózkodás elutasítva a 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Imko 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 314 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 315-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 335-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 336 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 339 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 24-es kompromisszum mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 25-ös kompromisszum mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 26 ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 357-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 358 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 360-as mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 361 mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 362 mellette ellenet tartózkodás elfogadva, 363 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 365-ös mellette ellenet tartózkodás elfogadva. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 363, 368 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 372 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 374 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 375 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 377 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 382 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 30-as kompromisszum mellette, ellene ta tartózkodás elfogadva. 31-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszum, 32-es kompromisszum, javítja magát az elnök mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 404, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 405, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 420, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ügyrendi felszólalás. Rübig úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. A 34-es kompromisszumos módosító esetében a 209-es nem megfelelően szerepel, ezért szóbeli módosítót fűznék hozzá. Ez lenne a korrekt megfogalmazás. Köszönöm szépen. Feltételezem, hogy ez így rendben van, és folytathatjuk a szavazást. Tehát 34-es kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 209-es módosító, szóbeli módosítóval Rübig úrtól mellette, 209-es. 209. Tehát a 209-es módosító utolsó mondata. Large role to play in storing electricity. Így módosul a szöveg. Rendben? Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 435-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 436 első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész. Ellenőrizzük az elsőt rendben, ellenőrizzük a 436-os első részét, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 35-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 444-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 447 mellette, ellene, Senki sem emeli fel a kezét. Ki van a 447-es mellett? Négy négy hét, négy negyvenkilenc, négy ötvenes okafogyott. A 446-osról viszont szavaznunk kell. Rendben, akkor 446-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 36-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 457-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 458 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 459 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 460 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 403 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 461 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 462 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Preambulum bekezdése következnek 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as első rész, mellette ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ügyrendi kérdés, szóbeli módosítót szeretnék benyújtani. Szeretném, hogyha decarbonization, tehát a dekarbonizáció helyett a fenntarthatóság szó szerepelne, a sustainability. Buzek úr, nagymértékben támogatom ezt a változást, és a mínusz helyett akkor egy plusz kerülne a szavazó listára. Tehát sustainability, azaz fenntarthatóság a dekarbonizáció helyett. Hogyha mindenki egyetért vele, akkor szavazunk a szóbeli módosításról mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 26-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 38-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 2-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva a négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, hatos módosító. Ellenőrizzük az ötöst? Rendben van. Ellenőrizzük az ötös módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 46-5 arányban. Hatos módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Blogban szavazunk a 7-es és 8-as módosítókról mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 10-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Záró szavazás következik. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. The... Is it first? Lezárom a szavazást. 47 igen szavazattal, két nem szavazattal, elfogadva gratulálunk Buzek úrnak. Nagyon jó eredmény. A következő szavazás egy kicsit bonyolult, de remélhetőleg a végére érünk. A Goebbels jelentésről van szó, a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártásáról. 483-as módosítóval indítunk. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 99-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 110-től 114-es módosítók, blokkban szavazunk, mellette ki van, ellene, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk valóban. 25-24 arányban. 115-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, nem világos az eredmény, ellenőrizzük a 115-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-12 arányban egy tartózkodás mellett. 117-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 118 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 120-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 124-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 119 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 125 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 126 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük. A 126-os módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A 126-os módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. Világosan elfogadva. 45-3 arányban. Blogban szavazunk a 127, 153 és 25-ös módosítókról mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ismét blogban szavazunk a 128-astól a 139-esig mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Megint egy blokk következik, a 140-estől a 147-esig, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 151-es módosító mellette. Elnézést mondja az elnök. Először a 150-esről kell szavaznunk, tehát 150-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 151 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 152 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 154 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. ...216-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 217 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. C kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 225-östől a 227-ig van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ismét egy blokk következik 250-estől a 252-esig mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A következő blokk? Nem. Tehát blokkban mégis a 9-es módosítótól a 262-esig. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 263 as visszavonták, tehát a következő 264-es mellette, ellene, ügyrendi, felszólalás, Benson úr, kérem használja a mikrofont. A 263 hármast visszavonja a néppárt. Igen, tehát csak a 264-esről szavazunk, a másikat visszavonták. Köszönjük Bencen úrnak, 264-es. Szavazzon kell a 264-esről. Mellette ki van? Ellene? Elutasítva. 266. Ellenőriznünk kell? have just voted Épp most szavaztunk a 264-esről. És azt szeretné, hogy ellenőrizzük? Jó, hát jobban tesszük tényleg, hogyha ellenőrizzük. 264-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 266-os mellette. Az előző oka fogyott. Four is adopted. Sorry, just a moment. If the block amendment 9 to 6, it says if adopted yeah. amendments 263 to 654. Yeah. We adopted this block. We, we adopted this block from the amendment. Ezt a blokkot elfogadtuk a 9-es módosítótól terjedően a 262-esig ezért a 263, 265-ös oka fogyott. Tehát akkor a 266-os következik. Mellette, ellene, azt hiszem ellenőriznünk kell a 266-ost, és megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 22-en ellene. Nincs tartózkodás, elfogadtuk. Egy kis blokk következik, a 267-től a 269-esig mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadva. Elkompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 306-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 307-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 308 mellette, ellene, tartózkodás elfogad, elutasítva. Blokkban szavazunk a 309-estől a 313-asig terjedően mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. C, F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás Elfogadva. Ellenőrizzük a kompromisszumot. Rendben, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Nézzük az eredményt. Elfogadtuk 35-12 arányban. G kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 363-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 364 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Blogban szavazunk ismét a 365-östől a 368-asig mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 369 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Blogban 370-estől a 372-esig mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 373 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 374 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 375-ös és 376-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 381 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Blogban szavazunk a 380-astól a 3, illetve a 65-ösig mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 384-estől a 391-esig blogban mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elfogadva, javítja magát az elnök. Ellenőrizzük az egész blokkot, rendben van, tehát a 384-estől a 391-esig terjed ez a blokk. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 25-22 arányban. 392 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 393 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 394 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 395 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, jobban tesszük, ha ellenőrizzük a 395-öst. Ellenőrizzük, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 27-20 arányban. 397 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 399 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 400-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 401 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 402 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 403 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 405 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 407 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Who's in favor? 408 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Compromise number 439 was in favor. 439 mellette ellene elutasítva. 440 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 443 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 451 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 19-es mellette. Ez a 19-es a 468-assal együtt mellette ellene tartózkodók elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 469 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nem, elutasítva, elnézést. Tehát a 469-es elutasítva. Következik a 470-es mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 471 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 474-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Blogban következik a 475-ös és a 76-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük le. 475-476-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 24-22 ellenében. 477, 479-ig, ezek azonosak, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 481, mellette, ellene, tartózkodók, elfogad, elutasítva, 482 mellette ellene, ez nem virágos, nem virágos, ellenőrizzük le a 482-est. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 25-23 ellenében elfogadva. Preambulum bekezdések 21-es mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 22 mellette ellene, elfogadva. 23 mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 24 mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. G, J kompromisszum, J mint János, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 40-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 43-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 44-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 45 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 46-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 47-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. K kompromisszum mellette, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 62-es mellette ellene tartózkodók, elutasítva 63 mellette ellene tartózkodók, elutasítva. Leellenőrizzük a 63-ast. Megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. 46 ellenében. Hatvanhatos. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. 77 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 68 mellette ellene tartózkodók elfogadva. El kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. M kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 83-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 84-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 86-os mellette ellene tartózkodók elutasítva. 87-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 89 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 91 mellette ellene tartózkodók elfogadva. mellette ellene tartózkodók elutasítva, 94, sőt 95-ös következik, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 96-os, mellette ellene tartózkodók elfogadva. 97-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Utolsó végső szavazás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 37-10 ellenében elfogadtuk. Gratulálunk Göbbelsz úrnak! Következő mandátum a három oldalú egyeztetésre. Bütikofer úré a jelentés.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 Tízes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 18 mellette, ellene, ez nem világos, mellette, mindenki, mindenki, szép. Mindenki támogatja. elfogadva. 19-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Végső szavazás következik, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36-1 ellenében 7 tartózkodással gratulálunk Butikofer úrnak. És van még egy utolsó szavazásunk, ez csak egy szavazás. Ez a vállalkozás 2020 cselekvési terv, vállalkozói szellem felélenkítése Európában. Elektronikusan szavazunk erről. Megnyitom a szavazást. Rubik úr, kérje a szót? Harminchét egy ellenében gratulálunk Rübig úrnak. Akkor lezárhatjuk a szavazást. Köszönöm szépen a segítséget. Ez volt az első szavazás lebonyolításom. Mi marad hátra? Visszajelzés a jelenleg zajló háromoldali tárgyalásokról. Krajcman úr, Valian képviselő nincs itt. Öni a szó. Köszönöm szépen, jó híreim vannak. Azt hiszem, hogy egy órakor ma délután lesz az utolsó találkozónk, és azt hiszem, úgy tűnik, hogy megoldjuk a problémát. Nos, kérem, hogy aki magánbeszélgetéseket kíván folytatni, az kívül tegye meg. Mert szeretnénk meghallgatni a beszámolót. És hallani is, amit ő mond. Egy percet adunk.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 egy utolsó delegált jogi aktusról voltak tárgyalások, de sikerült megoldásra jutni a küszöbértékekkel kapcsolatban. Aztán hát ugye itt a tanács is szeretett volna elérni dolgokat a költségvetéssel kapcsolatban is úgy tűnik, hogy sikerült megállapodásra jutni, tehát 13 órakor a tevők ülésén valószínűleg sikerül majd egy végső megoldásra jutnunk a háromoldalú egyeztetésekkel kapcsolatban parlament, bizottság és tanács között. Nagyon reményteljes vagyok, hogy majd egy órakor majd konkrét eredményekről számolhatok be. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Krajcman úr. Esetleg más hozzá kíván-e szólni? Nem. Válián asszony nincs itt, ugyanis tárgyalásokat folytat, Úgyhogy tulajdonképpen csak ennyi volt. És most pedig, hogy mikor lesznek a következő ülések, július 8 délelőtt, és július 9 délelőtt. Egyéb ügyek? Igen vagy nem? Van időnk, jó, hát akkor ennyi volt a mai napra. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek szép csütörtököt, jó hazatérést, szép hétvégét kívánok. Viszontlátásra!